a las explicaciones de voto. Primero... Most következik a szavazás magyarázata. Mastella úr kap elsőként szót a Morales jelentés. Tela no está. Tiene la palabra el señor. De nincs itt. Hannen úr. Thank you, Mr. President Uh, not for the first time in this chamber, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem először történik ez itt az ülésteremben, valamiféle időrésen keresztül 70-es évekbe estünk vissza, mert államilag szabályozott uh, ipar és árak szerepelnek itt, aztán támogatjuk a veszteséges vállalkozásokat. Hogyha utána olvasunk a szavazólistának, akkor azt látjuk, hogy Szlovéniának, Heidelbergnek, Lengyelországban a gépjárműiparnak és a spanyol textiliparnak, a valenciai terméskő kitermelésnek és a poznáni iparnak adunk támogatásokat. A 70-es években arról beszéltünk, hogy kisorsoljuk a nyerteseket, most inkább arról van szó, hogy kisorsoljuk a veszteseket, mert az EU a szabadpiac nem működő területeire pénzt oszt, és ez azt jelenti, hogy a klientúrának osztjuk a pénzt. Katalóniában konzervatív vezetőként ön jól tudja, elnök úr, hogy a szabad piac kéne, hogy elintézze ezeket a dolgokat. George Orwell metaforájával élve az emberek úgy rázák majd le az igát magukról, mint ahogy a ló a legyeket. Grisbeck! Köszönöm La señora Mur Morkona. Grisbeck jelentés következik. O kanadi asszony. Ácsú pirmininke, Sedlen Európasz Parlament. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma az Európai Parlament bebizonyította, hogy milyen erőteljesen lép a Dél-Kaukázusban. A Dél-Kaukázus és Grúzia stratégiai fontos területek az EU számára. Az én hazámnak mindig is különleges kapcsolatai voltak Grúziának, és nehéz perceiben sokat segítettünk neki, nem csak állami szinten. Társadalmunk is kifejtette, hogy támogatja ezt az országot. Remélem, hogy az egész EU azt akarja, hogy csatlakozzon Grúzia az európai családhoz, hiszen ez az ország nagyon sok erőfeszítést tesz ennek érdekében, úgyhogy ezeket értékelnünk kell. A vízakönnyítés lehetővé tenni a mobilitást az emberek számára, illetve hogy bekapcsolódhassanak a gazdasági és egyéb hálózatokba. Az európai parlamenti döntéssel azt a jelzést közvetítjük, hogy üdvözöljük Grúziát Európában. Köszönöm. Manescu jelentés a következő. Kalinowski úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Most lehetővé tesszük a nagy források elvesztegetését. Ezeknek javít, ezek a for, inkább javítani kellene a menedzsmentjét, az irányítását ezeknek az alapítványoknak, és talán a helyi kormányzásnak is sokkal fontosabb szerepet kellene juttatni, különösen a határokon átnyúló együttműködés kérdésében, ezért szükség van arra, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, több forrás biztosítsunk az oktatás számára a különböző tagállamokban, és támogatnunk kell a számítógépes rendszerek modernizálását és fejlesztését is, amely mindenkinek lehetővé teszi az információhoz való hozzáférést. Elnök, köszönöm Kalinowski úr, Pirillo úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az jelentéstevővel abban, hogy a többszintű kormányzást kellene ösztönöznünk, jobban be kell, be kell vonnunk a nem, nemzeti szint alatti hatásokat is a fejlesztési politika irányításába, különösen azokon a területeken, ahol, a, a, ahol a konvergencia céljai érvényesülnek, a növekedésbe fektettünk, hogy versenyképesek legyünk a globális piacon, de a regionális kérdések még fontosabbak, hiszen és e, ezeken a területeken a területeket jól ismerő emberekre kell bíznunk a döntést, ezért nagyon fontos a többszintű irányítása, hogy azt a jelentéstevő is aláhúzta. A standardek egyszerűsítésére van szükség, az előírások egyszerűsítésére, mert a, akkor sokkal gyorsabban tudunk mozdulni, és sokkal jobban be tudunk fektetni európai szinten is a régiókban. Az irányító szerveknek ha a biztos, bizottság jobb segítséget nyújt, akkor sokkal kevesebb lesz a kockázatok mértéke. Köszönöm. Most pedig Mészáros úr kapja meg a szót

Maleszkó asszonynak, ennek a kiváló jelentésnek az eladójának, hiszen amikor a regionális politikáról beszélünk, nagyon fontos, hogy jó kormányzásról, jó ügyvezetésről beszéljünk. Ennek pedig igazságosságon kell alapulnia. Nem lehet csak válogatni a legjobbak közül, egész Európát azonos módon kell fejleszteni. És nagyon fontos, hogy a regionális politikát erre használjuk fel. Amikor a kritériumokról beszélünk, nem szabad a GDP-ről sem elfeledkeznünk. Ez ugyan nem fenntartható kritérium, a gyéren lakott területek vonatkozásában figyelembe kell venni a nagy távolságokat is és a jó kormányzás szintjén igazságosságot szeretnénk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Takula úr. Most a Diaz de Mero jelentés következik, és megint csak Takula úr. Arvoisa puhemies, kysymys on tällä hetkellä eri... Igen, köszönöm szépen. Nos, a bevándorlás jelen pillanatban nagyon aktuális kérdés az Európai Unióban. Tehát ezért nagyon fontos, hogy létrehozzuk ezt a hálózatot, amelyről itt szó van, és az Európai Uniót az egyenlőség talaján állva kell előrevinni, fejleszteni. Sajnos azonban szomorú példákon tapasztalhatjuk, hogy nem aratunk mindig sikert a bevándorlás politikának megfelelő alakul, alakításában. És sokszor Európába az uniónak az alapelveit tagadó emberek települnek be. És az Európai Uniót megalapozó elveket meg kell őriznünk. Ez a demokrácia, a jogállamiság, a véleménynyilvánítás szabadsága, tehát ezeket kell védenünk és támogatnunk, és ezért is fontos, hogy a hálózat segítségével etikai alapokat is tudjunk biztosítani és hogy beilleszkedjenek a bevándorlók, elfogadják az EU-nak az alapelveit az EU területén. Köszönöm a Mátyő jelentéssel kapcsolatban. Mástella úr kért először szót, itt van? Nincs. Antonio majd írásban nyújtja be, valaki más is írásban nyújtja be a véleményét. Akkor a következő a Beszeril Barrio López jelentése kapcsolatban Ródi, ő is, jelen, ő is írásban nyújtja majd be, Cseszka Vászony. Cseszkova asszony. Elnök úr, nem fogom kommentálni a szavazást. Szeretném kommentálni az Európai Védelmi Határozatról szóló szavazást. Nagyon fontos határozat, ez nagyon fontos jelentés. Nőkről van szó, akiket üldöznek, és akik szeretnék más, szeretnének más országba költözni, szükségük van a védelmünkre. Nagyon sajnálom, hogy az a szöveg, amiről mi szavaztunk, nem megfelelő jogi alapon alapul, de hiszem azt, hogy fejleszthetjük még a szöveget, és el tudjuk érni, hogy az ígéreteinket betarthassuk majd. De én sajnos tartózkodni, én sajnos tartózkodtam a szavazástól. Elnök, köszönöm. Cseszkova asszony, Róde úr, kerestem a helyén, de nem láttam a saját helyén. Most megkapja a szót, uram. Köszönöm szépen. Csak el szeretném mondani, hogy nem működött a szavazógépem a szavazás alatt, az Európai Védelmi Határozatról szóló szavazás alatt, de mellette szavaztam volna, mert nagyon fontos kérdésnek tartom. Fontos volt, hogy az Európai Parlament elfogadja ma az Európai Védelmi Határozatot nagyon nagy jelentőségű ez Európa számára, a a bírói ítéletek kölcsönös elismerése alapvető a szabadság, biztonság és jog területén, hiszen a, a kibocsátó állam, az ítéletet kibocsátó államnak most lehetősége van annak, hogy egy más tagállamban elfogadott ítéletet megerősítsen, és ez mindenféle erőszak áldozatait, sértetteit támogatni fogja. Lehetőségeket adunk a sértetteknek arra, hogy az Európai Unión belül bármelyik államban tartózkodhassanak, és így a mozgás, a személyek szabad mozgását is megerősítjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Bauer jelentés következik. Dodds asszony. Thank you, Köszönöm, elnök úr. Az emberkereskedelem rendkívül komoly kérdés. 2008 óta 35 embert mentettek meg, csak a Salin választókörzetemben, Észak-Írországban. 25-öt 2009-ben és még senkit nem ítéltek el emberkereskedelem miatt. Ez a modern formája rabszolgaságnak, súlyos bűncselekmény, valaki alapvető emberi jogainak megsértése. Tényleg nagyon sok nő, akit megszabadítottak a rabszolgaságból, a távol-keletről érkeztek Írországba, a szervezet bűnözés keretén belül, akik óriási profitot hoznak a kényszermunkából és a szexuális kizsákmányolásból. Nagyon sok értékes része van a jelentésnek, és hiszem, hogy olyan terület ez, ahol Európában tényleg lehet együttműködést létrehozni a rendőri szervek között. Észak-Írországban vezető szerepet vállalt a rendőrség ebben. Hiszem, hogy a minimál tarifák megállapítása csak a tagállamok terület. Ezért tartózkodtam. Köszönöm. Takola úr következik ismét. Tisztelt elnök úr! Amikor emberkereskedelmről beszélünk, akkor el kell mondjuk, hogy ez az egyik legsúlyosabb az Európai Unió egészét fenyegető jelenség. Tehát egyrészt a jelentőségét kell felismerni. Még akkor is, hogyha gyakran elrejtőzünk a valóság elől, és illúziókba ringatjuk magunkat az alapvető jogokkal bizony nem tud mindenki élni, és a célunk az, hogy tudjon vele élni. Az emberkereskedelemmel emberek foglalkoznak, és az áruk is emberek, és ez elfogadhatatlan, hogy az emberi méltóságoktól megfoszthassuk az embereket, és különösen a nők, gyermekek esetében visszataszító ez. Aztán az, a szervkereskedelem, illetve a prostitúció, mint háttér teszi még visszataszítóbbá ezeket a bűncselekményeket. Az Európai Uniónak fel kell lépnie ez ellen, véget kell vetnie elrettentő szankciókat szolgáltatva. Abra la señora Zaborska. Köszönöm szépen, Zaborska asszony. Ďakujem, pán predseda. Smernicu... Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Én azért támogattam ezt az irányelvet, mert az emberkereskedelem megfosztja az embereket a szabadságoktól. És örömmel tapasztalom, hogy az új irányelv rögzíti az egyes országoknak szóló szabályokat is, illetve arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, hogy a jogszabályokat hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Minden kereskedelemben szükségesek a vevők, és gyakran demokratikus országok jómódú állampolgárai ők sokszor a szomszédaink. A beszámolók azok a sértettekre, az áldozatokra koncentrálnak, de fontos, hogy nyitva tartsuk a szemünket. És a kiszolgáltatottakon segítsünk, hogy ők ne váljanak áldozattá. A fiatalokra kell összpontosítanunk, és a, az iskolai nevelésre, a tanári szerepre. Köszönöm Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Zaborszka asszony. Most a Griesbeck jelentés kapcsán Rodzuli asszony kapja meg a szót. Szóval elnök úr, azért kértem szót. Nem, én az emberkereskedelmi jelentéssel kapcsolatban szerettem volna hozzászólni. Megismételni kérem, mit mondott? Igen, én azért szeretnék hozzászólni, mert kommentálni szeretném az emberkereskedelemről szóló jelentést. Ó, én azt hittem, hogy a személyek visszafogadásáról szóló megállapodás. Nem? Ahhoz nem akart hozzászólni? Elnézést kérek, akkor most megadom önnek a szót az ember, er- emberkereskedelemről szóló jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon kedves, mint mindig. Természetesen a Bauer Head jelentés mellett szavaztam, hiszen az emberkereskedelem elleni harc prioritás kell, hogy legyen. Ez a jelenség aggasztó méreteket vet föl, új rabszolgasságként értékelhető, és a társadalom leggyengébbeit támadja meg, nőket és gyerekeket a legszörnyűbb prostitúcióra, rabszolgatás, rabszolgasságra kényszerítik, és minden héten csak Európában 500 ezer ember érint. Bűnszervezetek egyszerűen adják, veszik az embereket, és árukként kezelik őket azokban az országokban is tevékenykednünk kell, ahonnan a sértettek érkeznek, és azokban is, ahová érkeznek. Csak együttműködés során, együttműködés segítségével lehet ezt megtenni, és úgy, hogy a tudatosságot növeljük, és támogatjuk, segítjük a az áldozatokat. Minden esetre magának a jelenségnek a gyökereit is meg kell ö, céloznunk. Reméljük, hogy ez a jogalkotás meg fogja akadályozni az új rabszolgatás, a rabszolgaság kialakulását. Elnök, ön, hölgyem, melyik, ö, uram, melyik jelentéshez szeretne hozzászólni? Mikrofonját kérem kapcsolja be. A Grisbeck jelentéshez köszönöm szépen. Elnök, akkor lépjünk tovább a Grisbeck jelentéshez, és először Já úrnak adom meg a szót, majd utána Deva úr is megkapja a szót. Já úr egy, e, először is. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ma a parlamentben nem csak az Európai Unió és a Grúzia közötti vízum megállapodás kérdéseiről beszélünk, de arról is, hogy az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadását megtárgyaljuk, ugyanis ez is része az életnek, hogy az ember nem csak a kellemes, hanem a kevésbé kellemes szempontokat is megpróbálja megtárgyalni. Mi parlamentként egy éven belül talán áttekintést tudunk kapni arról, hogy ezt a megállapodást Európai, az Európai Unió és Grúzia hogy tartotta be, és hogy milyen hatással van ez. Remélem, hogy legközelebbi alkalommal az Európai Parlament majd kezdetektől fogva bevonható ebbe a folyamatba. Köszönöm szépen, Jál úr, és Deva úr következik. El szerettem volna mondani, hogy a frakciómmal együtt miért tartózkodtam az EU gyors reagálási képességről szóló javaslat kapcsán. Az utóbbi években az EU katasztrófa reagálási képességét javították az intézkedések, és a jelentés számos kiváló megállapításával egyetértek, de nem támogatom, hogy új EU szintű polgári védelmi hatóságot hozzunk létre. Koordinálni kell a humanitárius katasztrófára adott választ szélesebb közösséggel, de csak akkor támogatom ezt, hogyha ha a meglévő mechanizmusokra támaszkodik, például a közösségi polgári védelmi mechanizmust vesz igénybe. A humanitárius katasztrófákra adandó válasz fontos, de ugyanannyira fontos, hogy ne mi legyünk az egyetlenek, akik reagálunk. Az EU reagálását hatékonyabbá kell tenni, de ugyanígy az országok, a régiók, a kistérségek reagálási képességét is együtt kell fejleszteni ezzel párhuzamosan, hogy nemzetközi közösségként reagáljunk. Máskülönben mi végezzük a munka oroszlán részét, ők pedig semmit. Elnök, köszönöm. Deva úr, meg kell mondjam, hogy gyakorlatilag önnek nem lett volna lehetősége erre a magyarázatra, mert ez ügyben nem volt vitánk de most elmondta, rendben, úgyhogy akkor spondját rá. Végül pedig a Luhán jelentéssel kapcsolatban Kalinowski úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok EU polgár nem tud arról, hogy mennyire fontos a kohéziós politika, a régiók fejlesztése, a tagállamok fejlesztése szempontjából az az elképzelés húzódik meg emögött, a szakpolitika mögött, hogy gondoskodjunk a régiókról, adjunk lehetőséget a tagállamoknak, hogy az oktatáshoz, energiához, egyéb erőforrásokhoz való hozzáférést tudják biztosítani. És a kohézió nagyon fontos elképzelés egy nagyon fontos eszme, tehát ahhoz eh, kellene hozzájárulnunk, hogy a forrásokkal jobban gazdálkodjunk. Különösen a kohéziós politika hatásait tekintve, a helyi szintű hatásokra gondolok, különösen a vidéki területekre, és ezért támogattam. Elnök Kalinowski úr, köszönöm szépen. Mikolási úr. Pán predseda, ja hovorím ku správe Luhan, Tisztelt elnök úr! A Luhán jelentéssel kapcsolatos megjegyzésem lenne, amely a mai legutolsó jelentés. A versenyképesség és a kohézió olyan elemek, amelyek egymást támogatják, de az Európai Unió versenyképességét csak úgy tudjuk elérni, hogy van gazdasági növekedés, és ez ugyanakkor fenntartható is. Nagyon sok olyan be, befektetés volt a strukturális alapok támogatásával, amely jól, jól sikerült, és segített sok régióba külföldi befektetéseket indítani, ez támogatja a gazdasági fejlesztést. A kohéziós politika a gazdasági válság idejében is nagyon jó eszköznek bizonyult, hatékonynak a válság konzekvenciája elleni harcban. A az európai régiók gazdasági versenyképessége nagyon szorosan kapcsolódik a foglalkoztatáshoz, a munkaerő képzettségéhez, és a szociális kohézió kulcsfontosságú a regionális versenyképességben és a globális versenyképesség számára is. Elnök, köszönöm szépen Nikolásik úr, ezzel be is fejeztük a szavazatmagyarázatokat a három óráig bezárom az ülést. Köszönöm.